főképviselő asszony nyilatkozata a valási kisebbségek ISIS általi szisztematikus tömeg, tömeges meggyilkolásáról. Ugyanakkor azonban Mogherini, Mogherini asszony még nem érkezett meg, éppen ezért megkérdezem, illetve rendben, közben megérkezett, üdvözlöm Mogherini asszony. you want, you can start off. Ha gondolja, akkor el is kezdheti. Thank you, Mr. President, and I apologize, but... Köszönöm szépen, elnézést kérek. Az előző kérdéssel kapcsolatosan volt egy találkozom Moldovával. Azt szeretném elmondani, hogy ez a vita kapcsolódik valamihez, ami különös relevanciával bír, és egy tegnap esti vitához kapcsolódik nagyon szorosan, nevezetesen a közelkeleti helyzethez. Of our age. For centuries, countless faiths and ethnicities. Nagyon sok eh, etnikai csoport él együtt a közel-keleten, sokkal inkább, mint a világ más részén. A különböző csoportok közötti konfliktus mindig is léteztek, de nagyon kényes most a helyzet, sokkal inkább, mint korábban. A szektáriánus megosztottság egyre súlyosabb, ezt látjuk ma is. Most láthatjuk, hogy milyen kihatással járnak ezek a konfliktusok. Ezeket a megosztottságokat felhasználják az olajban gazdag földek megszerzésére. Nem annyira a vallásról szól ez, mint a hatalomról. Még mielőtt a részletekbe bocsátkoznék a kisebbségek tömeges lemészárlására, egy fontos dolgot elmondanék. A Daesh nem csak a kisebbségeket fenyegeti, hanem néhány nappal ezelőtt kiderült, hogy több mint száz embert eh, megöltek, és több eh, száz embert elrabol, elraboltak egy szíriai városban. Mindannyian szuni muszlimok voltak, szunita muszlimok. Azt látjuk, hogy a konfliktusnak az áldozatai többségében muszlimok. Irakban, Nigériában és Pakisztánban is igaz ez, és Európában is muszlim eh, áldozatai is vannak a terrortámadásoknak. Minden vallásból, minden népcsoportból szed áldozatokat a terrorizmus, és ezért közösen kell küzdenünk a terrorizmus ellen. Ez talán a legfontosabb üzenetünk, hogy egységesen kell lépnünk. Bizonyos vallási kisebbségek például a keresztények Irakban és Szíriában nagyon rossz helyzetben vannak, drámai helyzetben. A kurd városokban a jazid asszonyokat rabszolgasorba taszítják, ezekről a helyzetekről nem feledkezhetünk meg. Ezen atrocitásokat nem elég elítélni. Én is el tudom képzelni, önök is el tudják képzelni, hogy mennyire frusztrált vagyok, amikor valamilyen nyilatkozatot kell tennünk, elítélő nyilatkozatot, de valamilyen cselekvésre is szükség van. Ezeknek a közösségeknek szükségük van az elítélő nyilatkozatokra is, de ez nem elég, támogatásra is szükségük van, ezért nézzük, hogy milyen fellépések történtek a kisebbségek védelmében. Először is ott van a pénzügyi támogatás, konkrét pénzügyi támogatást nyújtunk az Európai Unió és a tagállamai vezető adományozók Szíria felé 5 milliárd eurónál is többet adományoztak. Az elsők voltak, akik a jazid és keresztény kisebbségnek adtak támogatást Irakban. Tavaly karácsonykor is ott jártam, és a kobáni kurdokat is eh, támogatjuk. Ezek a források segítenek, hogy a Daestől felszabadított területekre visszatérjen az élet. Ez nagyon lényeges, hogy pluralista társadalmak alakuljanak ki, és ezeknek a csírái túléljék a konfliktust, hiszen eh, ezek a csoportok eh, évszázadok óta ott élnek ezen a területen. Az Emberi Jogi Intézet támogatja az erre vonatkozó projekteket. Jogszabály végrehajtása is van szükség, amely a kisebbségi személyek jogait védi Szíriában, Irakban. Nagyon nehéz a jövőbe tekinteni, és a háború utáni közel kelet, tehát elképzelni egyáltalán. Tudnunk kell, hogy a hosszú távú célunk a békés és befogadó demokrácia. El kell kezdenünk befektetni ma a békés jövőbe, hogyha holnap jobb világot szeretnénk létrehozni. De legyünk őszinték önmagunkkal, azok a források, amelyeket előteremtettünk nem elégségesek. A humanitárius válaszadási tervek nem rendelkeznek 2015-ben kellő forrással. Ennek változnia kell az új humanitárius válaszadási tervben 2016-ban, ezen dolgozunk is. Az Európai Unió továbbra is hozzájárul a humanitárius segélynyújtáshoz, és a parlament támogatására is nagyon számítok a fellépések megerősítésében idén. Nagyon fontos, hogy erős kötelezettségvállalásról nyilatkozzunk a londoni donor konferencián, amelyet az Egyesült Királyság, Németország, Norvégia, Kóvait és az ENSZ lát vendégül február 4-én. A pénzügyi támogatáson túlmenően vannak más területei is a cselekvésnek az igazságtételt, az elszámoltatást is biztosítani kell. Ez nagyon fontos a béke és a nemzeti megbékélés érdekében. A Szíriával kapcsolatos vizsgáló bizottságot támogatjuk, ez gyűjti a bizonyítékokat az elkövetett atrocitásokkal kapcsolatosan, a jövőben jogi eljárások indulhatnak, pénzügyi, politikai támogatást nyújtunk a civil társadalomnak az elszámoltatás érdekében. Az Európai Unió az ENSZ biztonsági tanácsát kérte, hogy a nemzeti, nemzetközi büntetőbíróság elé vigye az ügyet. Irakban a jazidiak és más etnikai kisebbségek ellen elkövetett bűnök emberírtásnak minősülnek a releváns regionális szereplőket és a nemzetközi szervezeteket is be kell vonni ebbe az erőfeszítésbe, mert hiszünk benne, hogy ez az Európai Unió feladata, de nem az Európai Unió feladata egyedül, hogy a kisebbségeket védje a közel-keleten. A válság kezdete óta a muszlim partnereinket is be akartuk ebbe vonni, ebbe a megoldásba. Globális koalíció tagjai vagyunk a daesh szemben, és nem katonai eszközökkel hozzájárulunk ehhez az erőfeszítéshez. Elítéltük a Daesh bűn tetteit, de ez soha nem lesz olyan erőteljes ez az elítélés, mint egy muszlim hatóság által kimondott elítélő nyilatkozat. Ők a legjobb szak szövetségeseink, és ez eh, az együttműködés az ENSZ állásfoglalásban öltött formát. Az elmúlt hónapokban az iszlám együttműködési szervezettel is felújítottam a kapcsolatot. Franciaország az elszámoltatási csoportot is támogatja, illetve egy etikai kódex is létrejött az ensz belül. Az állandó tagok kötelezettséget vállaltak, hogy nem gyakorolják vétójogukat ezekben a határozatokban. Ez a javaslat egyre nagyobb teret nyer az ENSZ tagjai között. Talán a legsürgetőbb fellépési lehetőség a diplomáciai erőfeszítések, ennek is a frontvonalában vagyunk, hogy a Daesh ellen összefoghassunk, és azt is hozzá kell tennem, hogy támogatjuk az iraki hatóságok munkáját is, a nemzeti befogadás és megben. Végül Szíriában eljuthatunk oda, hogy a szíriai felek tárgyalóasztalhoz ülhetnek, és megpróbálhatnak megoldást találni a háborús konfliktusra. Öt évnyi vérontás után a megbékélés és a béke nem lesz könnyű feladat, de lehetséges. Több, mint lehetséges, szükséges is. Nincsen más mód arra, hogy ennek a térségnek a sokszínűségét megtartsuk, erős és befogadó társadalmakat építsünk, befogadó, erős demokráciákat, ahol mindenkinek, mindenki hallathatja a hangját, és élheti jogaival, és mindenki számára biztonságos világot teremthetünk. A közel-kelet nem reménytelen térség. Aleppóban néhány hónappal ezelőtt a katolikus közösség ünnepelte az irgalmasság ünnepét. Szent Ferenc templomában folytatódik az élet, a hit megmarad, és a hit és a megbocsátás jelképei ezek a cselekmények. Az elepói katolikus püspök egy interjúban egy muszlim közmondást idézett, amely így hangzik, Isten még a fekete sziklán szó fekete hangyáról is gondolkodik az éjszaka, gondoskodik az éjszaka közepén. Nem vagyunk tehát egyedül a legsötétebb időszakban sem. Ezek az emberek nem vesztették el hitüket. Én nem vagyok hívő, de abban hiszek, hogy joga van mindenkinek megbecsülésben és békében élni. Hiszek a sokszínűségben, azokban a közösségekben, akik az identitásukat és a szokásaikat, az életüket megosztják egymással. Ez a nyílt társadalomnak az ereje, az együttműködés, az együttélés ereje, és ez az Európai Unió ereje is, és ez lehet a közel-kelet ereje is. Nem hagyhatjuk őket cserben. Ezért ki kell tartanunk makacsan a politikai megoldás mellett. Tegnap este ebben a teremben. Sokat beszéltünk erről, el kell utasítani a szektoriánus megoldásokat, és ki kell állnunk a nemzeti megbékélés mellett. Barátaink a közel-keleten nem vesztették el a reményt, hogyha fontosak számunkra, akkor a békért kell dolgoznunk, és nem szabad elvesztenünk a reményt. Köszönöm. Köszönöm szépen, biztos asszony és akkor a hozzászólások következnek. Nagyon szorít minket az idő, és az előző elnökhöz hasonlóan, Gálpesznél asszonyhoz hasonlóan itt sem lesznek kékkártyás kérdések. Anderson Aktok Susan úr egy percben, másfél percben. Uh, Köszönöm. Először is azzal kezdeném, hogy Mogherini asszonynak szeretnék köszönetet mondani. Köszönjük ezt a rendkívül fontos állásfoglalást. Irakban és Szíriában a keresztény vallásúakat szinte nap mint nap megtámadják, megerőszakolják, elűzik, megkínozzák. Összességében drámai módon csökkent ebben a két országban a keresztények száma. Amikor kereszténységről beszélünk, és a keresztények ellen irányuló támadásokról, akkor emberekről, egy vallásról, egy kultúráról beszélünk, és ezeket éri támadás. Ezek emberiség elleni büntettek, és a helyzet folyamatosan romlik. Az ISIS az egyik leg legerőszakosabb, legszörnyűbb és leginkább elítélendő büntettet követi el napról napra. Éppen ezért a lehető legszigorúbban kell fellépnünk ez ellen, és ezeket a cselekedeteket népírtásként kell megfogalmaznunk. A keresztények üldözése elfogadhatatlan, és sajnos ezzel a problémával eddig nem foglalkoztak megfelelőképpen. Tisztelt parlamenti képviselők, tisztelt Mogherini asszony, ezen kell elsősorban változtatnunk az áldozatok miatt, azért, hogy megbékélés következhessen be ebben a régióban, ezért nekünk kell ezeket a gonosz erőket megállítanunk. Minuten, Herr Kollégin Másfél percben Weidenholzer kolléga. A házon belül, ebben a teremben már többször Szóltunk a daesh erről a halál kultúráról. A Daesh gyakorlatilag semmi normál elvnek nem felel meg, brutális a keresztényekkel, más vallásúakkal szemben brutálisan lép fel. És ebben a házban már többször foglalkoztunk a szíriai keresztények kérdésével, a szíriai asszonyok helyzetével, Szent Eliaszi 1500 éves kolostort a földdel tették egyenlővé. Ezt a harcot tovább kell vívnunk, következetesen és rendületlenül az okokat, a gyökereit a problémának is fel kell dolgoznunk, ugyanis a jövőben ismét meg kell teremteni a demokráciát, a vallásszabadságot és az emberi jogok tiszteletben tartását és most kell megkezdenünk ezt a munkát annak érdekében, hogy a jövőben tovább tudjunk lépni. Ehhez azonban mindenkire szükség van, akik még mindig túlszul vannak ejtve, és áldozatként szenvednek. Ezek gyakorlatilag egyfajta bevételi forrás jelentenek a Daesh számára. A szíriai problémával kapcsolatosan olyan országokkal működik együtt, mint például szaúd arábia Óriási összegek kerülnek átutalásra. Elnök félbeszakítja a hozzászólót. Köszönöm szépen, Tenok úr következik másfél percben. Nagyon csalódott vagyok, hogy nagyon gyakran ha azzal a címmel élünk, hogy tömeges legyilkolás, miközben itt gyakorlatilag emberírtásról van szó én szemtanúja voltam a különböző kisebbségek sorsának, és ezek a kisebbségek rendszeres áldozatai az ISIS cselekedeteinek. Az ISIS által ellenőrzött, vagy a Daesh által ellenőrzött ter- területeken élőket rendszeresen és szisztematikusan legyilkolják, fogságba ejtik a nőket, megerőszakolják, úgyhogy itt szerintem egyértelműen kéne fogalmazni, és egyes esetekben akár háborús bűncselekményekről, az emberiséggel szemben elkövetett bűncselekményekről van szó. Úgyhogy azzal, hogy pusztán mészárlásnak címkézzük ezt a fellépést, ez elfogadhatatlan, úgyhogy az nemzetközi törvényszék elé kellene állítani ezeket a cselekedeteket. Az elnök úr félbe szakítja a hozzászólót, illetve semmi baj önnel, de minden egyes alkalommal a tolmácsok azt kérik, hogy lassítson egy kicsit, és nem meg akartam szakítani, de pusztán nem reagál a kérésre. Egyszerűen nem lehet felolvasni olyan szöveget, amit négy percben lehet csak elmondani, és ön egy percre szorítkozik. Tehát egyszerűen akadályozza a tolmás szolgálat munkáját. Úgyhogy megvonom a szót. Én a beszédemet így szeretném elmondani, és azt hiszem, hogy Schulz úrhoz fogok fordulni, ugyanis ez a második alkalom, hogy egy nagyon fontos témában félbeszakít. Én magam tökéletesen értem az angolságomat. Az elnök úr még ennél is gyakrabban félbe fogom szakítani, és itt nem arról van szó, hogy nem beszélhet olyan gyorsan, ahogy akar. A szabályokban is az szerepel, hogyha egy kabin leáll a tolmácsolással, akkor az egész ülést meg kell szakítani, éppen ezért nem beszélhet olyan gyorsan, ahogy akar. A következő pedig Nat kolléga. Quanto tiempo, señor? Hogyha normál tempóban beszél, akkor, akkor viszont nem adom meg ismét a szót. Nárt úré a szó. Quanto tiempo? Mennyi időm van? Időm van. Gracias. Köszönöm. Lehetetlen a különböző közösségek emltése nélkül beszélni a közel-keletről, illetve a zsidó közösség megemlítése nélkül sem beszélhetünk erről. Beszélnünk kell az asszír, keresztény, katolikus, maronita csoportokról is. Nem csak az a probléma, ami az isis szel történik, az iraki keresztények már az amerikai megszállás után nagyon nehéz helyzetbe kerültek. Betlehem korábban keresztény többségű volt, de elhagyják ezt a térséget a keresztények, mert eh, lehetetlen számukra az élet, nem tudják megvédeni magukat bezárt eh, tér, térségekben. És látjuk, hogy a drúzok eh, és a jazidiak hogyan próbálják a síták, a szuniták, a maroniták, a szalaviták megvédeni magukat, gyakorlatilag elszigetelik magukat, ez tragédia. Hogyha nincsen bennünk szolidaritás ezen közösségekkel szemben, akkor nem tudjuk megőrizni a keresztény kisebbséget a közel-keleten. Történelmileg létezett ez a közösség, és Boszniában már cserben hagytuk az iszlám közösséget, és nem elég most már a retorika, aktívan meg kell védeni ezeket a közösségeket. Köszönöm szépen. hogyha hallotta volna a tolmácsolást, hallgatta volna a tolmácsolást, akkor hallotta volna, hogy mik a szabályok. Hogyha hallgatta volna a tolmácsolást, akkor elmond, akkor hallotta volna, hogy mi történik, és hallotta volna azt is, hogy már megadtam önnek a, szót, megadtam önnek a szót. Köszönöm szépen. már második alkalommal fordul elő, hogy egy kollégámat nagyon csúnyán megsértett elnök úr, és, és nem hagyta, hogy be fejezze a hozzászólását, úgyhogy követelem, hogy kérjen elnézést, és remélem, hogy én magam elég lassan szóltam hozzá, és mindenki megértett. Elnök? majd személyesen megbeszélem ezt Tenok úrral, hogyha ez mindenkinek megfelel. Több ízben elmondtam önnek, Tanok úr, hogy túlzottan gyorsan beszél, és ez követhetetlen. Nekem itt az elnöki pultomon van egy kis lámpám, ami felgyullad akkor, hogyha ön túl gyorsan beszél, és próbáltam önnek kultúráltan elmondani, hogy a probléma mindössze annyi, hogy túl gyorsan beszél, ezt tenné minden más elnök, minden más levezető elnök, és hogyha ön megígérte volna, hogy lassabban beszél, akkor visszaadtam volna a szót. Most pedig folytassuk az ülést, Löjjeri úré a szó, parancsoljon. A Daesh és minden személy, illetve szervezet, amely ezt támogatja, a gondolkodás, az emberiesség ellen szól, tehát mindenképpen elítélendő úgy fogalmaz, hogy mindenkit el kell pusztítani, aki nem úgy gondolkodik, mint ők. Mindenkit meg kell kínozni, mindenkit le kell fejezni, mindenkit el kell véreztetni, aki nem úgy gondolkozik, mint ők. Gondoljunk a keresztényekre, gondoljunk a jezidikre, és gondoljunk arra, hogy itt tulajdonképpen olyan fasiszta csoportokról van szó, amelyek ellen mindenképpen fel kell lépni. Nem tudok mást mondani, mint hogy ez egyfajta fasiszta terrorizmus. A Daesh mindenek felett a háborút kedveli, a pénzt imádja, és csak erre képes, semmi más nem foglalkoztatja bármit megtenne annak érdekében, hogy hozzájusson a pénzhez. Nem kiméli az embereket, a kultúrákat, a vallásokat. Olyan partnereket keres, amelyek hajlandóak az emberiség ellen velük együtt fellépni. Köszönöm. Liarik, köszönöm, és most Valero asszony következik. Köszönöm szépen. a vallási kisebbségekkel szembeni támadások világszerte elszaporodtak az elmúlt években, kereszténység, keresztények és más kisebbségekkel szemben. A Daesh mindenkit legyilkol, aki nem azonos vallású, és nagyon sok embert a az otthona elhagyására kényszerített. menekülésre. Az etnikai tisztogatás teljesen eluralkodott. Több száz ezren menekülésre kényszerülnek. A szíriai helyzet rendkívül súlyos, és azt hiszem, hogy a mostani eseményeket népírtásnak nyugodtan nevezhetjük az emberiséggel szembeni bűncselekménynek. Az EU-nak mindent, és az eddigieknél többet kell megtennie, hogy ezeket a cselekedeteket leállítsuk, megakadályozzuk a közvetlen szomszédságukban, meg kell állítani az etnikai kisebbségekkel szembeni tárgyal, támadásokat, mindenkinek lehetővé kell tenni, hogy visszatérjen a hazájába. Köszönöm szépen, és most Parker kolléga kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék felvetni egy tragikus kérdést, a keresztények üldözését a menekült táborokban. Ezeket a szörnyűségeket televíziós képernyőkön látjuk csak, de az ENSZ táboraiban is üldözik a keresztényeket. Még megdöbbentőbb, hogy Németországban is előfordul ez a cselekmény. Azon keresztényekről beszélünk, akik egyáltalán olyan szerencsések voltak, hogy eljutottak Európában. Ami azt jelenti, hogy sok eh, kereszténynek el kell hagyniuk ezeket a táborokat. Olyan eh, nehéz helyzetben vannak, hogy az ENSZ csak nagyon kevés keresztény ügyét dolgozza fel. Ez botrányos, eh, hogy ilyen kiszolgáltatott emberek, akik elvileg biztonságos menedéket keresnek, ilyen helyzetet szenvednek el. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm szépen, Parker asszony, és most Mayer úr egy percben kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. a Daesh-nek szörnyű cselekedeteit nap mint nap szemtanúként eltűrjük. És közben a terroristák kirevetik ezeket a vitákat. Gyakorlatilag olyasmiről vitatkozunk, hogy segíteni tudnánk a rászorultaknak. 300-an estek például egy üdülő övezetben elkövetett támadás áldozatául, és itt ezt nem szabad megengedni, hogy ez az erőszak eluralkodjon a más vallást gyakorlók gyakorlatilag védetlenek, és egy 1600 éves keresztényi hagyománya rendelkező országban a keresztényeket üldözik és fogvatartják, és elüldözik őket, legyilkolják őket. Nem szabad itt semmiféle illúziót fenntartanunk annak érdekében, hogy Európa nem tehet semmit. Ennek véget kell venni, ennek kell lenni a célnak a nyugati keresztényeket szabadra tenni, és minden lehetséges eszközzel fel kell lépni az ilyen tömeggyilkolással szemben. Köszönöm szépen, Mayer úr. Egy percben Dodds asszonyé a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Üdvözlöm ezt a vitát valóban ebben a parlamentben, akik kihasználhatjuk a békés reprezentatív demokrácia előnyeit, megszólaljunk az ellen, hogy a DS gyilkolja a vallási kisebbségeket. Hallunk lefejezésekről, erőszakról, tömeges erőszakról, amelyet fanatikus dzsihadisták követnek el a parlamentnek tovább kell lépni az elítélésnél, el kell ismernie, hogy ez népírtás és háborús bűncselekmény keresztényekkel és más vallási kisebbségekkel szemben. Az Open Doors szervezet tartott egy bemutatót azon országokról, ahol leginkább üldözik a keresztényeket. Megrázott az a tény, hogy az üldözés a keresztényekkel szemben egyre nagyobb teret nyer évről évre. A becsléseik szerint a szíriai háború előtt 300 ezer keresztény élt a lepóban, ma már csak 6 ezer. Köszönöm. Köszönöm szépen. Másfél percben a Alió Mari kolléga kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Mogherini asszony, az 48. december 9-i nyilatkozatban már megjelenik az, hogy mit tekinthetünk népírtásnak, tömeges gyilkosságnak, és az, ami most történik a keresztények ellen, és nem csak a keresztények ellen, tulajdonképpen népírtásként definiálható. Éppen ezért nagyon fontos, hogy a parlament elérje, hogy az ENSZ is népírtásnak deklarálja, ezt, vagy ezeket a cselekedeteket. Természetesen a tömeggyilkosság és a népírtás csak egy szó, de mégsem csak egy szó, mert a népírtás olyan büntető törvénykönyvi tényállás, aminek nagyon komoly következményei vannak. Éppen ezért fontos, hogy népírtásként deklaráljuk ezeket a cselekedeteket fel kell lépnünk a Daesh ellen mindenhogy, fegyverekkel, katonákkal, diplomáciával, de a jog lehetőségeivel és a jog eszközeivel is, hogy megvédhessünk minden egyes kisebbséget, többek között a keresztényeket. Mi keresztény Európának tartjuk magunkat, éppen ezért az ott elszigetelt és fenyegetett keresztények irányába felelősséget kell vállalnunk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most másfél percben Kán kolléga következik. Elnök úr, először is szeretnék köszönetet mondani a főképviselő asszonynak, hogy nyilatkozott ez ügyben. Az iraki és szíriai embereket naponta kínozzák, megerőszakolják, legyilkolják az úgynevezett iszlám állam képviselői. És aki más lelkét elveszi, az egész emberiséget meggyilkolja, és aki egy életet megment, az gyakorlatilag egy élettel gyarapította az emberiséget. A különböző vallási helyek, minaretek, templomok is le, lettek rombolva. Nem csak tiszteletben kell tartani a kisebbségeket, hanem meg kell védeni őket. Az ISIS azokat a kulturális kisebbségeket, etnikai kisebbségeket akarja megsemmisíteni, akik évszázadok óta ott élnek. Pusztán azért, mert nem ugyanazt a vallást gyakorolják. Az iszlám és Európában a több millió muszlim gyakorlatilag hajlandó, hajlik arra, hogy kövesse az iziszt. Éppen ezért Európában és közel-keleten együtt kell működnünk az ilyen propagandák megakadályozásában, és a kisebbségek védelmében mindenkinek joga van az alapvető szabadság jogokra, vallásuktól, etnikai hovatartozásuktól függetlenül, és ami kötelezettségünk az, hogy szolidáritasak legyünk az elnyomottakkal. Köszönöm szépen, Kán úr, és most legutkó kolléga kap szót eh, egy percben. a szisztematikus tömeges mészárlásnak az újságokban van helye. A jogi fogalom, ami itt helyes, a népírtás. A népírtás ugyanis egy egyértelműen definiált jogi fogalom, úgyhogy ezt a fogalmat kellene használni, és minél gyakrabban, nem csak gyakran, hanem minden egyes esetben ebben az összefüggésben. Kik az áldozatok? a vallási kisebbségek, muszlimok is, de elsősorban a keresztények. Miért nem mondjuk ezt ki és hangsúlyozzuk állandóan, főképviselő asszony? Több ezer keresztényt gyilkolnak le évente. Számos népírtás volt a történelem során. A legfontosabb, hogy amikor erre sor került, akkor nem mondták ki, hogy ez népírtás. Ezt mutatja a politikai tapasztalat később azonosítottak be ilyen cselekményeket népírtásként. Éppen ezért most, ma ki kell mondanunk, hogy a keresztényekkel szemben népírtás folyik. Köszönöm szépen, Legutko kolléga, és most Batten kollégája a szó. ISIS is genocide of religious minorities. Az ISIS népírtása a kisebbségek irányába két kérdést vet fel, hogy miért történik ez, és hogy mit tudunk tenni. Az, hogy miért, annak ideológiai okai vannak, és szóról szóra értelmezik a Koránt, és ezért gondolják azt, hogy mindenkit meg kell félemlíteniük, és el kell pusztítaniuk, aki nem úgy gondolkozik, ahogy ők a nem muzlim nők megerőszakolására is találnak indoklást a Koránban, hogyha azt megfelelőképpen értelmezik. Az ISIS úgy gondolja, hogy a Mohamedán kultúrának egy legrégebbi ágát a 8. századból kellene felújítani, és természetesen ezt az egyszerű értelmezést szerencsére a muszlim közösségnek csak egy igen kicsi százaléka támogatja és követi ezt a barbár megközelítést. El kell vágnunk az ISIS támogatóit. Elnök úr, kérem, hogy ne kopogjon a kalapácsával, mert azt mondta, hogy másfél percen van, és még csak egy percnél járok. Jó, akkor folytatom a civilizált világnak rá kell jönnie arra, hogy az ilyenfajta korán értelmezésnek nincsen helye Európában is sehol a világon, hiszen ők nem integrálhatóak, viszont integrálhatóak azok a megfelelő gondolkodású muzulmánok, akik ide Európába érkeztek, tehát ideológiai szinten kell megvalósítanunk ezeket a probléma megoldási lehetőségeket. Köszönöm. Másfél percben Grip Elnök úr, köszönöm a szót. Igen, sokszor felszólaltam már ebben a házban a keresztény üldözések témakörében. Száz millió keresztény van veszélyben vagy üldöztetésben, és rengetegen életüket vesztik pusztán azért, mert a keresztény vallást gyakorolják. Tudjuk, hogy ebben az esetben más kisebbségek is fenyegetettek, de érthető az, hogyha a keresztény közösséggel foglalkozunk a legtöbbet. Vannak ilyen szélsőséges megnyilvánulások Afrikában is, és én úgy gondolom, hogy ezek nem tömeges meggyilkolások, hanem ez népírtás a keresztény emberek veszélyben vannak, a szent helyeik veszélyben vannak, a templomaik, a kultúrájuk veszélyben van. Nagyon sok civil szervezettől és vallásos keresztény szervezettől kaptunk erre vonatkozó adatokat és igenis nevezzük nevén, hogy mi történik, ez nem más, mint népírtás. Más kisebbségek, muzulmán kisebbségek, a jezidik szintén népírtás áldozatai, mondjuk ki, hogy ez népírtás, és a népírtással szemben nem elég, amit eddig megtettünk, a civilizált világnak többet kell tennie. Köszönöm szépen, Grip kolléga, és most másfél percben Panzéri kolléga kap szót. Köszönöm szépen. Számos jelentésből kitűnik, hogy a keresztény kisebbségekkel szembeni erőszakos fellépések, a szíriaiak, törkmének és más kisebb csoportokkal szembeni erőszak drámai módon elszaporodtak az ISIS által megszállt területeken, veszélyeztetik az ott élők életét, tömeges gyilkosságok, erőszak és szervkereskedelem áldozatául esnek, és vagy áttérnek más vallásra, vagy egyszerűen elmenekülnek, hogy megmentsék az életüket. Teljes városokat, falvakat pusztítottak ki. Az Európai Uniónak továbbra is el kell ítélnie az ISIS által elkövetett erőszakos cselekedeteket az kisebbségekkel szemben Irakban és Szíriában. Véget kell vetni ennek a helyzetnek. Mogherini asszony elmondta, hogy a migrációs probléma mellett a vallási kisebbségekkel szembeni erőszak egységes és összefogott választ vár, el kell ítélnünk, és időközben mindent megtenni a, kis, a kisebbség védelmi érdekében. Most pedig egy percben Belder kollégáé a szó. Köszönöm szépen, elnök úr! A szíriai keresztényeket komolyan fenyegeti az ISIS, és a régióban minden kifejezett segítséget meg kell, hogy kapjanak, ideértve a katonai kiképzést is. 2013. októberében a szíriai harcosok gyakorlatilag egy vérfürdőt, vérfürdőt rendeztek. Szadat eh, támogatói és eh, teljes felfordulás zavart eh, szítanak az országban, tehát elérkezett az ideje annak, hogy a határaikon belül és kívül is minél előbb fellépjünk. Köszönöm szépen. Hölvényi kolléga kap szót. Köszönöm szépen. Elnök úr, ha megengedi anyanyelvemen folytatnám kérdés az hogy mit tehetünk és hogyha ezt tesszük föl akkor azonnal válaszolni is kell rá. a realitásokból a valóságból kell kiindulni és a valóság az hogy itt genocdiumról van szó ezt meg kell tanulnunk sajnos el kell fogadnunk de ez cselekvésre kell hogy késztessen. nekem megmondom őszintén elegem van abból hogy az elmúlt időszakban több mint tzszer foglalkoztunk keresztény és más kisebbségek ügyeivel késztettünk különböző beadványokat de a tettek ehhez képest amekkora probléma van egyáltalán nem követték. ezért én nagyon fontosnak tartom magam is tapasztaltam irakban hogy az unió humanitárius programokkal példásan az üldözöttek mellé áll és megmondom őszintén az ön őszintesége is igen megkapó volt mégis azt kérdezem ma a bizottságtól milyen módon tudunk jobban együtt dolgozni a lokális megoldásokért? milyen lépéseket kván tenni a bizottság egy two thousand éves őshonos keresztény közösség maradékának a megtartásáért? maradékról beszélünk már hisz gyakorlatilag több mint one millió ember eltűnt. melyek a stratégiai tervek és az elvándorlás feltartóztatására? nagyon sokat beszélünk a pénzekről de közben elfelejtkezünk, hogy a e- különböző egyházak felekezetek képviselői közvetlenül nem tudnak ma se európai uniós támogatásokhoz hozzájutni. a térségben minden egyes látogatásom alátámasztotta hogy semmi más nincs valóságon alapuló európai cselekvésre van szükség ebben kérjük a bizottság szerepvállalását és partnerség távol nemcsak a Parlament. hanem az európai Köszönöm szépen. Másfél percben Gomez asszony. na Síria, Irak Szíriában, Irakban, Líbiában nagyon komoly nemzetközi beavatkozások történnek, és természetesen próbálunk segíteni a keresztény kisebbségeknek és más kisebbségeknek, akik az ISIS és más terrorszervezetek szervezetek szerencsétlen prédájává váltak. Valóban segítenünk kell ezeknek a közösségeknek, hiszen hogyha nem teszünk semmit, akkor egyszerűen nem menekülnek a Daesh karmaiból. Négy millió embert kényszerítettek gyakorlatilag rabszolgasorstra, és az Európai Unió még mindig nem fordult az ENSZ biztonsági tanácsához a jezidik védelméért például. amennyiben szeretnénk az iszlám kultúrákat megvédeni, akkor olyan közösségeket kell létrehoznunk, amelyek képesek egymás mellett élni, amelyek képesek együtt élni, és nem az történik, hogy az egyik közösség kiírtja a másikat. Tulajdonképpen vallási kisebbségek túlélése most a tét. Nem csak a Daesre kell lecsapnunk, hanem mindenkire, aki ilyen népirtó cselekedetekben részt vesz az Európai Unió kívüleső területeken is. Jurek. Egy percben Jurek kolléga. Köszönöm szépen, elnök úr. Tej tragedii albo miałaby znacznie mniej... Köszönöm szépen, elnök úr. Ez a tragédia nem történt volna meg, hogyha évekkel ezelőtt felmértük volna, hogy a saját biztonságunk és a közel-keleti keresztények biztonsága prioritást kell, hogy élvezzen a politikánkban. Nem ez az egyetlen politika, de nem ez az egyetlen prioritás, de ez lett, kellett volna az egyik olyan téma legyen, amelyet minden politikánkban és minden tárgyalásunkban érvényesítünk emberi katasztrófának vagyunk a tanúi, és most mozgósítanunk kell minden lehetséges eszközünket, és a következtetéseket is le kell vonnunk. Lars Adaktosen népírtásnak nevezte a történteket, egyetértek, de ugyanígy el kell ítélni a keresztényekkel szemben megnyilvánuló gyűlöletet. Köszönöm. Köszönöm szépen másfél percben eh, Kellam kollégai a szó. A tavalyi évben több mint 7000 keresztény gyilkoltak meg, csak a vallásuk miatt két évvel ezelőtt 2000 volt ez a szám. Az iraki keresztény eh, népesség 12 év alatt negyedére csökkent. Ez a csoport a világon a legüldözöttebb kisebbségi csoport. A tavalyi év azt hozta, hogy az intolerancia központi szerepet kapott, és ez a rasszista hozzáállás óriási károkat okoz. Ez emberi, emberiség elleni bűncselekmény és népírtás és ilyennek is kell minősíteni. Mit kell tenni? A harmadik országokkal fenntartott kapcsolatban az a vallási szabadságot érvényesíteni kell, és a Nemzetközi Büntetőbíróság elé kell vinni ennek a megszegését. Másodszor az EU külpolitikájában hozzáállásváltásra van szükség. A vallásszabadság megőrzése hozzáadott értéket jelent a szélsőségességgel szemben. Az európai politikának a vallási egyenlőség mellett kell letennie a voksot. Az elnök vág. Köszönöm szépen, Kelem kolléga, és most egy percben Kosta kollégái a szó. Sorry. Működik? Köszönöm, elnök úr. Valóban, aminek tanúi vagyunk a Daesh által megszállt térségben, tömeggyilkosság és üldözés. Gingerában, Szíriában, Irakban valódi népírtást tapasztalunk az e- definíciója szerint. A keresztények a legüldözöttebb csoport, több mint százezer az áldozatok száma évente. Afrikából, a közel-keletről menekülnek a keresztények. Az ENSZ-nek is el kell ezt ismernie hivatalosan, és válasz lépésekre is szükség van. A kulturális és valási örökségünk jelképeit elpusztítja a Daesh. Gyakorlatilag kulturális népírtásról van szó Mogherini asszony következetesen letette a voksát a humanitárius segítség a párbeszéd mellett, megpróbálja megteremteni a béke folyamat feltételei, de a hitet és a vallásszabadságot mindenhol védelmeznünk kell. Köszönöm szépen, Sripek kolléga egy, egy percben. Köszönöm szépen, tisztelt főképviselő asszony. Ma megint a vallási kisebbségek elleni tömeges gyilkosságokról beszélünk. Ugyanazt a kérdést teszem fel, mint az előttem szólók, hogy miért nem nevezzük ezt népírtásnak, ugyanis mindössze a 1,2 millió kereszténynek csak a fele maradt életben, és az egyéb vallást gyakorlók 80%-át is elpusztították ez történik Szíriában, Irakban és Törökországban is. Úgyhogy én arra kérem önt, hogy mielőbb tegyen konkrét lépéseket a bizottság. Az EU-nak, EU számára is fenyegetést jelent mindez, és a, a, látuk, hogy a menekült táborokban Európában is más menekültek megtámadják a keresztényeket a vallásuk miatt ha meg akarjuk állítani ezt a tömeges gyilkolást, akkor minél előbb fel kell lépnünk. Köszönöm szépen. Köszönöm, Skripek kolléga. Tajani kolléga kap szót egy percben. 2020 in Irak and e Syria. Hogyha így haladnak tovább az események, akkor 2020-ban egyetlen jezidi lélek és egyetlen keresztény lélek sem lesz már Szíriában. Valamit tennünk kell ez ellen. Hillary Clintonnak igaza van, ugyanis ő azt mondta, ő kimondta, hogy népírtásról van szó. Az Európai Uniónak mindenképpen csatlakozni kell ehhez az állásfoglaláshoz, egyrészt azért, mert Hillary Clinton az amerikai politika egyik fontos képviselője, talán az amerikai Egyesült Államok egyik jövőbeli elnöke, és azért is, mert tényleg népírtásról van szó. A humanitárius segélyre szükség van, a támogatásra szükség van, az áldozatok megsegítésére szükség van, de ahhoz, hogy valóban keményen és jogi szinten is fel tudjunk lépni, ahhoz népírtásnak kell nevezni, ami történik. Az erőszakra van, hogy erőszakkal kell válaszolnunk, az erő ellen erővel kell fellépnünk a vallásszabadságot, a szólásszabadságot az unió határain kívül is ugyanolyan erővel kell védenünk. A vallásszabadságot, a szabad vallásgyakorlást mindenhol támogatnunk kell a világon. És akárhányszor ezekről a keresztények vagy jezidik ellen elkövetett bűncselekményekről beszélünk, ezt igenis népírtásnak kell beszélni, igenis népírtásnak kell titulálnunk, mert hogyha nem így teszünk, akkor nem tudunk felépni, és az Európai Unió nem tudja megvédeni az érdekeit. Köszönöm egy percben, Gil kolléga, köszönöm szépen, főképviselő asszony. A Daesh eh, szisztematikusan legyilkol, megerőszakol, rabszolgasorba terel eh, különböző kisebbségeket, keresztény, eh, keresztényeket Szíriában és Irakban. 400 embert öltek le csak a tegnapi nap, és ma a legrégebbi keresztény kolostort is a földdel tették egyenlővé Iránban. De ha megnézzük Afganisztánt, Irakot, a Taliban gyakorlatilag átnevezte magát Daesh-nek, és a különböző kisebbségi csoportokat meg kell védelni az ilyen támadásokkal szemben. Itt A kolléga már szólt arról, hogy népírtásnak nevezzük ezt ott. Én azt kérem, hogy támogassuk ezt a javaslatot, ugyanis ezzel erősítjük a hangunkat, és el kell számoltatni a Daesh az ilyen erőszakos fellépésekkel kapcsolatban. Köszönöm, és most Piotrowski kolléga egy percben. Köszönöm szépen. A keresztények a legüldözöttebb kisebbség a világon. Tavaly az, a parlament egyik állásfoglalása szerint több mint 150 ezer keresztény esik üldözés áldozatául évente. Legyilkolják a keresztényeket, az ISIS lerombolja a templomaikat, kivégzi a keresztényeket megfojtják őket. Úgyhogy ezt a gyakorlatot mindenféleképpen népírtásnak kell neveznünk. Tavaly még nem beszéltünk népírtásról. Az ENSZ közgyűlése szólított erre fel. A mai vita is rámutat arra, hogy az Európai Parlamentben több képviselő is az ISIS által elkövetett bűncselekményeket nevezzük népírtásnak, és így kellene utalni ezekre az atrocitásokra. És most másfél percben Milan Mon kolléga. Köszönöm szépen. Sokszor megnyilvánult már a vallási kisebbségekkel szebedi támadásokkal kapcsolatosan ez a parlament. A keresztények a leg legtámadottabb és legüldözöttebb kisebbség, ezt sokszor elmondják különböző fórumokon. A drámai helyzetre rá kell a figyelmet fordítani, és segíteni kell ennek a kisebbségnek. A terror cselekmények leginkább a keresztényeket sújtják Irkóban, Irakban, ezt tapasztaltuk, ráadásul elpusztítják a templomokat, és a vallási helyszíneket. A közel keleten eh, ma 4%-ot tesz ki a keresztény kisebbség, egy 100 évszázaddal ezelőtt 20% volt az arányuk. Másfél percen van elnök úr. Mogherini asszony eh, ezek az erőszakos cselekmények nagyon fontos, hogy népírtássá minősüljenek. Úgy gondolom, hogy a teljes bűneit nem szabad büntetlenül hagyni, és az ENSZ-nek aktívan szerepet kell vállalni ebben a témában. Köszönöm. Köszönöm szépen, Milan Mon. Másfél percben Gardini asszony. Dobbiamo riconoscere che oggi Köszönöm szépen. El kell ismernünk, hogy az iszlamista totalitárius módszerek teret nyertek a világ sok országában. A keresztényeknek csak a kínzás vagy a menekülés marad. Szíriából több mint a keresztények fele elmenekült. Nagyon kevés a pontos adatunk, de az adatok arra mutatnak, hogy a keresztény közösség a világon a legüldözöttebb, ezt már többen elmondták. Még az ENSZ segélyszervezete sem jut el ezekhez a közösségekhez. A keresztényeket megfélemlítik, és nem mernek elmenni az ENSZ táboraiba. megfélemlíti őket a lefejezésekről készített videók sokasága. Ezt nem lehet másnak nevezni, mint népírtásnak ezt az üldözést. Boszniában 91-ben a keresztények száma 92,2%-kal csökkent. Nem csak nyelvi kérdésről van szó, amikor népírtásnak nevezzük ezt a jelenséget hiszen így a jogi eszközök is erősebbek lehetnek, és a nemzetközi fellépés is. Köszönöm. Egy percben, Venta úr. Köszönöm. Több kollégám is elmondta már, hogy történelmi jelentőségű monostorokat, templomokat romboltak le Összességében azt hiszem már százban mérhető az ilyen jellegű történelmi fontosságú vallásos épületek elvesztése. És ennél ugye sokkal komolyabb probléma, hogy magukat a személyeket, a keresztény embereket üldözik, kínozzák, megölik. Nem véletlen tehát, hogy a keresztény közösség száma drámaian lecsökkent másfél millióról 800 ezerre, igen rövid idő alatt. Ezek az erőszakos cselekmények nem csak a keresztényeket, hanem a kurdokat, a jeziditákat is érintik, tehát semmilyen módon nem érvényesülnek az alapvető emberi jogok, a szólásszabadság vagy a vallásszabadság, tehát ez igenis népírtás. Köszönöm szépen! Egy percben Diaz de Mera következik. Gracias. Las minorías... Köszönöm szépen. A kisebbségek, akiket üldöznek, számukra elég tételre, igazságtételre van szükség. Ezt az emberi jogi bizottság ezt a jelenséget népírtásnak minősítette. Ezekkel az ügyekkel a Nemzetközi Büntetőbírósághoz kell fordulni, ezért Miogarini asszony támogatom a négy fellépési területet, amelyről beszélt, a diplomáciát is beleértve. Véleményem szerint az igazságtétel mellett igazságtételre is szükség van, igazságszolgáltatásra. Amikor a terrornak vége szakad, és ennek előbb-utóbb vége lesz, nem szabad, hogy büntetlenül maradjanak ezek a bűncselekmények, és tudniuk kell a terroristáknak is, hogy a Nemzetközi Büntetőbíróság elé kell majd állniuk bűneik miatt. Ez egy olyan feladat, amely az ön feladatai is főképviselő asszony. Köszönöm szépen. Egy percben Kovacsev kolléga. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeveren Irak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 a szír kormány részéről természetesen elítél, elí, tehát a szírkormány természetesen elítélte ezeket az erőszakos cselekményeket, mint ahogy a nemzetközi közösség is, ugyanakkor aktív fellépés nem történt ezeknek az embereknek a védelmére. Mit lehet tenni, amikor népírtás történik, amikor terrorizmussal kell szembenéznünk, amikor radikál, radikalizálódik az iszlám? Ezek számunkra is fontos kérdések, hiszen a terrorizmus, a szervezett bűnözés, a migráns problémák természetesen az Európai Uniót is érintik. Köszönöm Kovácsev kollégának, Magnescu asszony következik egy percben. Köszönöm szépen. Először is szeretnék gratulálni Aktektuszan kollégának és Mogherini asszonynak a támogatásukért, és folytatom az anyanyelvemen. A Daesh által ellenőrzött területeken számos atrocitásra, kínzásra kerül sor a szexuális kizsákmányolás, rabszolgasorba taszítás a mindennapok része. Úgyhogy ezt mindenféleképpen a népírtás szóval kell illetni. Nem fogadhatjuk el ezt. Paktáti azt mondta, hogy a zsidók és a keresztények közötti megbékélés, hogy az együttélés lehetetlenség. Az ISIS egyértelműen és kinyilvánítottan minden keresztény kisebbséget ki akar írtani. A keresztények száma drasztikusan visszaesett Iránban 50 kal a népírtás ként történő megnevezése ennek a folyamatnak tovább erősítheti a nemzetközi fellépést. Srebrenica kapcsán a nemzetközi közösség ezt már többször kifejtette. Köszönöm. Egy percben Jimenez Peszeri következik. Szia. Köszönöm szépen. Ebben a parlamentben képviselőtársaim sokféle szabadság ról beszélünk, de beszélnünk kell a vallásszabadságról is, a hit szabadságáról, és arról, hogy ne kelljen valakinek a halált kockáztatnia azért, mert keresztet vett. Az emberi jogok védelméről van szó, nem lehet tolerálni a közel-keleten az ISIS által elkövetett szisztematikus gyilkosságokat ahogyan a Jászidi közössége, vagy a keresztényekkel megtörténik, eladják 100 euróért a 10 éves kislányokat, és egyetlen megoldás van számukra, vagy átérnek az iszlámra, vagy pedig elmenekülnek. Az ENSZ-nek is meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy ezt a népírtást megállítsa. Az áldozatok ránk tekintenek, és nekünk segítenünk kell rajtuk. Köszönöm szépen. Petir asszony, egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr. A gyilkosság, kínzás, üldözés, a keresztény szimbólumok, templomok lerombolása, mind arra készteti az ott élő keresztényeket, egyetlen egy lehetőségük, hogy elmeneküljenek. Ez a leggyalázatosabb bűncselekmény. A keresztényeket teljes mértékben el akarják üldözni a közel-keletről. Számunkra ez egyértelmű népírtás az ISIS részéről. Az első világháború előtt a keresztények a közel-keleti népesség 20%-a volt, jelenleg csak 4%. Az elmúlt években Irakban 1,4 millióról 300 ezerre csökkent. Szíriában 1,2 millióról 500 ezerre. Gyakorlatilag nincsenek már épp keresztény templomok. A legrégebbi kolostor, ami 1500 évet át élt, gyakorlatilag egy romhalmaz. Nem tudom, hogy ezt hogyan lehet másképp nevezni. Ha ezt nem tudjuk megtenni, nem tudjuk megfelelően megvédeni az ott éneket, az, hogy a gyermekeket rabszolga sorba taszítsák, ők mind a népírtás áldozatai, és meg kell tennünk e- mindent ennek megállítására. Polacsek úr. Köszönöm a szót. Mindannyian tudjuk, hogy olyan témáról van szó, amire mindannyiunknak oda kell figyelni. Arra szeretném felhívni a figyelmet a beszédemben, hogy a vallási kisebbségeknek sokszor nagyon nehéz a helyzetük általánosságban mindenhol a világon de vannak olyan területek, ahol egyenesen életveszélyben vannak. Kínában is megkülönböztetik, hátrányosan megkülönböztetik a keresztényeket. Nagyon sok olyan zsidó van, aki félelemben él Európában. Tehát a vallási kisebbségek általánosságban a világon mindenhol igen nehéz helyzetben vannak de az valóban elfogadhatatlan, hogy valakinek valahol életveszélyben kelljen éreznie magát, vagy pedig erőszakos cselekmények áldozata legyen, pusztán vallási meggyőződése miatt. Ezek az erőszakos cselekedetek elfogadhatatlanok, ezeket mindannyian elutasítjuk, és a leges legmélyebben elítéljük. Szeretném még egyszer hangsúlyozni, hogy a saját civilizációs modellünk a toleranciára, a diszkrimináció mentességre épül, és azt vallja, hogy a különböző gondolkodásmódok és különböző kultúrák megférnek, és meg kell, hogy férjenek egymás mellett, méghozzá békességben. Ezért el kell ítélnünk a keresztények ellen irányuló támadásokat, és természetesen támogatnunk kell a nemzetközi közösség által elindított cselekedeteket a keresztény és egyéb kisebbségek megsegítésére. Köszönöm. Kollege Polcsak, wir kommen nun zum Catch the Eye-Verfahren. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir sind erheblich zu spät dran und ich habe wieder doppelt so viel. Nagyon nagyon nagy késésben vagyunk, és úgy látom, hogy egyre többen szeretnének szót kapni, sokkal többen, mint ahánynak meg tudom adni a szót. Mindenkinek, minden frakciónak egy percet tudok most juttatni. Pasztoró úr. Pán predseda, pani vysoká predstaviteľka. Köszönöm szépen, elnök asszony. Főképviselő asszony, a Daesh által elkövetett bűnöket az Európai Parlamentnek és a nemzetközi közösségnek népírtásnak kell minősítenie, és a biztonsági tanácsnak is egy határozatot kell elfogadnia az iszlám állam bűneivel kapcsolatosan, és ezeket a nemzetközi büntető törvényszék elé kell vinni. A szebreniszi és a ruandai népírtáshoz hasonlatosak ezek a cselekmények. A nemzetközi közösségnek el kell ismernie a keresztény közösség szenvedését, hogyha népírtásnak nevezzük ezeket a bűncselekményeket, akkor jobban meg tudjuk védeni a szíriai és iraki keresztényeket a radikális szalafisták által elkövetett bűncselekményektől az Európai táborokban is. Köszönöm szépen. Köszönöm Záborszka asszony. Egy percben Zambaszki úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves kollégák! az iszlám állam igenis tömeges meggyilkolásokkal vádolható Irakban és Szíriában is több ezer kurd, síta, keresztény halt meg miattuk, és ezt mindannyian tudjuk, ezek tények. Több ízben meg is vitattuk már ezt a problémát itt ebben a házban. Körülbelül egy éve beszélünk erről. Körülbelül egy éve beszélünk erről, de tenni vajon mit tettünk? Nem tettünk semmit. Úgyhogy szeretném egyértelműen kimondani a véleményemet. Az ISIS nem úgy harcol, hogy különböző dokumentumokat fogalmaz meg, és nyilatkozatokat fogad el, valamint szavakkal támad hogyha megfelelőképpen fel akarunk lépni, akkor nekünk is nevén kell nevezni, hogy mi történik. Törökország segíti Szíriát. Törökország gyógyszereket és fegyvereket ad Szíriának, úgyhogy ne kerülgessük a forrókását, hanem mondjuk ki, hogy mi történik. Mogherini asszony, figyel rám! Össze kell fognunk, és katonai beavatkozást kell indítanunk. Köszönöm szépen! Sibeli Kutis kolléga. Köszönöm, a tragikus helyzet, amivel folytatódnak a tömeggyilkosságok, a, amit az ISIS hajt végre a különböző vallási között szíriaiak, keresztények, zsidókat és más másokat is nap mint nap fenyegetnek. Az ISIS azt akarja elérni, hogy senki ne maradjon, tehát ez népírtás. Nem elég egyszerűen óhajokat kifejezni, hanem határozott lépéseket kell tennünk az Európai Uniónak. Van bizonyos felelőssége mindebben, mert többek között azért eh, miatt, mert nem voltunk ellen határozottak. Franciaország, Németország pénzt adott a eh, dzsihadistáknak, és az Európai Unió most az amerikaiak után eh, szaladgál, és próbálja a közel-keleten a határokat átrajzolni. Tehát az egész vidéket destabilizáltuk. Ne legyünk már képmutatóak. Szembe kell néznünk, hogy milyen okok hozták létre ezt a helyzetet, amelyek segítik az ISIS-t, és amelyek létrehozták az ISIS-t. Nem lehet itt további beavatkozás beavatkozásokat, konkrét támogatást kell adni a keleti békéhez. A KHDI előtt Eichhout kollégának adok szót. Um, Nagyon jó lenne, hogyha visszaküldhetnénk a kőkorszakba az ISIS, ahova tartoznak az ideológiájukkal, de ennek helyére, en, helyett egy sokkoló külpolitikának az következményeit tapasztaljuk a költségvetési csökkentésekkel, és a munkáspárt majdnem, hogy tárgyalni szeretne ezekkel a barbár állatokkal. Így soha nem győzhetünk. Köszönöm, Éker kolléga. Obermeyer úr ügyrendi kérdésben. Elnök úr, egy kérdésem volna. Egy kérdésem lenne, tisztelt elnök úr. Mit fog tenni? Nagyon jó elnökséget voltak, nagyon jó elnökök voltak, de azt mondták, minden frakció jelen lesz. Az én frakcióm pedig nem kaphat szót. Természetesen nincsen olyan problémája, hogy függetlenek is kérnek szót, de valamit bejelent, és utána mégsem tartja be. Nagyon jó lenne, hogyha a szokásos módon vezetni az ülést és elnökölne, a figyelembe venné azokat, akik szót kérnek. Akkor nem értem, hogy mit jelentett be. Köszönöm. Én korrektan jártam el, korábban jelentkezett, úgy gondoltam, kékkártyás kérdést akart feltenni. Jeleztem, hogy nincs kékkártyás kérdés, ez lett volna a kék, ha kék lenne, mondja. Obermeier úr, megadom önnek a szót akkor. Nagy, nagyon nagy vonalú elnök úr, köszönöm. Sok tekintetben kapcsolódom a e témához. Nagyon fontos, hogy beszéljünk a keresztényeken tömeggyilkosságokról, téma, témává tegyük, napirenden tartsuk. Azonban ez önmagában nem elég, hogy sok szót ejtünk mindenről emlékeznünk kell arra is, hogy az érintett társadalmi csoportok és vallási csoportok a felvő központok közelében is üldözések áldozatai. A befogadó országokban is megtörténnek ezek. A nem szabad megtűrnünk Európában, semmiképpen sem, semmilyen módon támogatnunk, és rá kell mutatnunk, kik a felelősök. Szaudárébjára gondolok, azokra az arab országokra, ahol eltűrik ezeket a cselekményeket. Nem szabad Európát kiüresíteni, cselekednünk kell a nyugatnak, az elnyomottak mellett kell felszólalni, a különösen keresztény testvéreink mellett. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, Obermeyer úr. Ezzel zárjuk a spontán felszólalásokat. Az eszmecsere végén a bizottság nevében Margarin biztos asszony kapja meg a szót. Thank you. Köszönöm szépen, elnök úr. Azzal kezdeném, hogy a népírtás definícióját elmondom, ugyanis nem helyes az, hogy a nyitó hozzászólásomban ezt nem említettem, ugyanis a népírtásnak konkrét kritériumai vannak, és ezzel kapcsolatban továbbra is zajlik a munka, az illetékes intézmények, például az ENSZ most is dolgoznak ezen a meghatározáson. Mostanáig az egyetlen hivatkozási alap a népírtással kapcsolatban az Európai Unióban a tavaly március 14-én született anyag az ENSZ emberi jogi főbiztosának nyilatkozata, és az erről szóló jelentés tartalmaz azt, hogy olyan erőszakos cselekményekről kell, hogy szó legyen, amelyeket a polgárok ellen követtek el azért, mert azok egy bizonyos csoporthoz tartoznak. És ez a jelentés kimondja azt is, hogy ezen erőszakos cselekmények abban az esetben minősülnek népírtásnak, hogyha ezek a cselekmények háborús bűncselekménynek minősülnének a, a bíróságok előtt. Hogyha pontosak és következetesek akarunk lenni ezzel a jogi kerettel, ahogy önök közül többen is említették, ennek nem csak erkölcsi, hanem jogi vonatkozása is vannak, ezekről a kereketekről beszélünk tehát. Az Európai Uniónak az ENSZ-ben is helye van, tehát ott megnyithatjuk az erről szóló vitát, de a megfelelő kereteken belül kell ezt megtenni, tehát az ENSZ-en belül. Ezzel párhuzamosan pedig konkrétan cselekednünk kell, és nem csak az elveink alapján, ugyanis ez a régió is ránk tekint, és ők is keresik azt, hogy ki tudja megvédeni őket szavakkal, hiszen azok is fontosak, illetve eh, cselekedetekkel is. Hadd kezdjem azzal, amelyet önök közül is eh, említett valaki, az igazságszolgáltatás eh, kérdésével. Az Európai Unió támogatja azt, hogy Szíriában egy független nemzetközi vizsgáló biztos legyen, és ő gyűjteni össze a szükséges tényeket a következő jogi fellépéshez. Az ENSZ biztonsági tanácsától valóban azt kérték, hogy a Nemzetközi Büntetőbíróság elé utálják ezt a kérdést, ez egy nagyon egyértelmű kérés volt. Én is tisztában vagyok azzal, hogy kezdünk kifutni az időből, próbálom nem súlyosbítani ezt a helyzetet, de van három-négy olyan dolog, amely abszolút értelemben prioritás számunkra. A közel-keleti vallási kisebbségek védelmével kapcsolatban az első tehát a Daesh által elfoglalt területek védelme elsősorban Irakban és Szíriában. Ezeket a területeket újra biztonságosá kell tenni, el kell érni, hogy az élet visszatérjen a normális kerékvágásba. És itt jön be a képbe a mi humanitárius segítségnyújtásunk. Irakhoz jobban hozzáférünk, többet tudunk segíteni. És remélhetőleg egyre inkább megvalósulhat ez majd Szíriában is. Másodszor meg kell teremteni a befogadó közösségek és társadalmak szükséges feltételeit, azt mondanám, hogy szabályozni kell ezeket a körülményeket. Ugyanis, ahogy önök közül sokan említették, eh, itt eh, olyan társadalmakról van szó, amelyek évszázadok vagy évezredek óta eh, békében élnek együtt és megértik egymást. A különbségeik, az egymás közötti különbségeket pedig a gazdagság forrásának tekintik és számomra különösen fontos ez, nem is annyira politikai, mint inkább emberi szempontból, és azért is hangsúlyozom ezt ki, mert ez nem hangzott el a vitában, de amennyire én hallottam, a leginkább vitatott kérdés az, hogy biztonságosabb, jobb-e számunkra az, hogyha ott maradunk a közel-keleten, vagy ki kéne vonulnunk. Mindez a vita, ami arról szól, hogy a közel-kelet társadalmait megőrizzük-e jelenlegi formájban vagy sem. A régió keresztény közösségei e, tehát erről vitatkoznak, ezt kérdezik maguktól a Daesh által elfoglalt iraki és szíriai területeken. Ezt a vitát e, nyomon követjük és e, tiszteletben tartjuk a döntésüket, de kötelességünk az, hogy a választás lehetőségét biztosítsuk nekik. Meg kell teremteni a biztonságos feltételeket ahhoz is, hogy elhagyhassák ezeket a területeket, és ahogy önök közül is többen hangsúlyozták, támogatnunk kell a menekülteket is, valamennyi menekültet, ideértve azokat is, akik kisebbségi háttérből érkeznek. Meg kell védenünk a jogaikat, bárhol legyenek is, bárhol tartózkodjanak is a régión belül. És meg kell teremteni annak a feltételeit is, hogy otthon maradhassanak, vagy visszatérhessenek a saját közösségeikbe. Helyre kell állítani a társadalmak sokféleségét, és úgy gondoljuk, hogy ez önmagában is érték, ugyanis a világon ez az egyik olyan hely, ahol különböző hátterű, különböző vallású közösségek és különféle etnikumok együtt élnek, és megmutatják a világnak, hogy ez lehetséges. Harmadszor ez a legjelentősebb kérdés, maguk a konfliktusok. Végső soron ennek a lezárulása tenni lehetővé, hogy a kisebbségek visszatérhessenek, és ez vezet el minket az utolsó ponthoz, vagyis hogy mi lesz utána. Nagyon sok válság kezd igazi konfliktussá fajulni, ezért nagyon fontosnak tartjuk, hogy a demokráciák megmaradjanak, hogy a társadalom nyitott legyen, hiszünk a befogadásban, a pluralizmusban. Nem csak a közelkeleten, hanem a világon mindenhol mi ebben hiszünk. Ebben a konkrét esetben, a társ esetében is, de ez mindenhol zajlik Afrikában, Ázsiában, és ne feledkezzünk meg Namibiáról sem, ahol különböző eredetű keresztények is áldozatul estek. Etiópiában is, Egyiptomban is, a közelmúltban is zajlottak ilyen események, de itt a teljesebb képet kell szemlélnünk. Először is humanitárius segítségre van szükség, dolgoznunk kell azokon a feltételeken, hogy a kisebbségek jogait biztosítani lehessen, közép és hosszú távon, illetve mindent meg kell tennünk, hogy a konfliktus lezáruljon, és meg kell szüntetnünk a problémák forrását, ez pedig magadás. Köszönöm. Köszönöm szépen. Margarini biztos asszony, ezzel zártuk a vitát. A szab